a tanácshoz intézett kérdés és a bizottsághoz intézett kérdés a szülési szabadság tárgyában. Elsőként Arena Maria asszonynak adom meg a szót, aki ennek a szóbeli választ igénylő kérdésnek az egyik szerzője. Merci, euh, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt a tisztelt házban a szülői szabadságról először Tavaly júliusban vitáztunk, már majdnem egy év telt el azóta, és azóta bizony nem történt sok minden, bizonyos dolgok azért igen, annyi, hogy Franz Timmermans szeretné visszavonni az ezzel kapcsolatos irányelvet. A tanács nem igazán figyel, figyel erre oda, a parlament pedig nem túl sikeres. Itt most még egyszer elmondom azt nyilvánosan, hogy mennyire passzív a tanács, és azt is elmondanám, hogy ez mit jelent. Két intézmény is kijelenti véleményét, de a tanács egyszerűen nem halandó arra, hogy erről álláspontot dolgozzon ki, ez elfogadhatatlan. Ez nem tiszteleteljes viselkedés a másik két intézménnyel szemben, de azért sem elfogadható, mert több millió anya és gyermek nem juthat így hozzá a szociális igazsághoz. Hol van Juncker úr 3-ás bizottsága? Miért kell kidobni a szemétbe, vagy elfelejteni ezt az anyaságról szóló irányelvet? Milyen Európában élünk mi? Kérdezem a tanácstól. Valakit azért büntetünk, mert anya lesz? Milyen helyen élünk mi, hogyha ha valaki gyereket szül, az egyet jelent a szegénységgel? Milyen lesz Európa holnap? Európa a nőkön, az anyákon keresztül lesz majd három ás, három szociális ás Európa. 1992-ben született az első irányelv a szülői, az anyasági szabadságról, Azóta ez nem változott, pedig most már 2015-öt írunk. Ma délelőtt elhangzott az, hogy ha 20 évig tart, amíg egy jogszabály kialakuljon európai szinten, ez nem könnyíti meg a helyzetet, főleg amikor szociális kérdésekben szeretnénk jogszabályokat hozni. Amit az Európai Parlamentben, a tanácsban, a bizottságban elmondunk az az, hogy ezek a nők nem tudnak tovább várni. Ezeknek a nőknek muszáj összeegyeztetni a magánéletüket a munkájukkal. Ezek a, ezek a nők nem választhatnak a karrierjük és a saját gyermekvállalásuk között. Ezek a nők anyák is, és munkavállalók is. Nem szabad, hogy megengedjük, hogy folytatódjon továbbra is a gender pay gap, a pension pay gap, tehát hogy különbség legyen a nők és férfiak fizetés és nyugdíja között. Nem büntethetünk valakit azért, mert valaki anya lesz, Minden nő esetében fölmerül az, hogy anya lesz, de ez kockázat manapság, kockázat a munkaadónak, politikai kockázat is, és a társadalom szempontjából is. Milyen világ ez? Hogy lehet így élni? Ez elviselhetetlen. Tehát még egyszer elmondjuk ebben az állásfoglalásban, hogy ennek azonnal el kell tűnnie, ezeket a nőket meg kell védeni. Fontos, hogy minden nő hozzá jusson méltányosan megfizetett anyai szabadsághoz, hogy ne szegénységben éljenek a nők, hogy össze tudják egyeztetni a nők a munkájukat a gyermekvállalással. Tehát ezeknek az embereknek egyszerre kell nőknek, anyáknak és munkavállalóknak lenni, úgyhogy méltó helyük legyen a társadalomban. Tudom, biztos asszony, hogy ön számára is fontos ez a téma, és számítok önre. Nem kéne megengednünk, hogy még tíz év, évig várassuk ezt a témát. Európai megoldásra van szükség tehát számítok önre, számítok, számítok a tanácsra is, de bevallom, hogy mióta bevallom, hogy már nagyon sokszor elismételtem ezt. Jó lenne, hogyha megoldást találnánk, hogy mi hamarabb megadjuk ezeknek a nőknek az őket megillető jogokat. Köszönöm szépen. Most pedig a tanácsnak adom meg a szót Luka Csipica asszonynak. Thank you for the opportunity. Köszönöm szépen, hogy megszólalhatok. Ami a bizottság javaslatát illeti, az irányelvre vonatkozóan, azt tudom elmondani, az utóbbi hónapokban az elnökség sokszor egyeztetett az önök képviselőivel Amint önök is tudják, a bizottság kifejezésre jutatta szándékát, hogyha nincsen <clears throat> előrelépés a tárgyalások során a nyárig, akkor ö, ettől függetlenül lép. A javaslat nem élvez a tanácsban többségi támogatást. A tanács ö, eléggé kritikus ezzel kapcsolatban, és tudnunk kell azt, hogy a parlament javaslata és elvárása az anyaggal kapcsolatban teljesen eltér a tanács elképzeléseivel. Ha ezzel számolunk, akkor azt kell látnunk, hogy a jelenlegi helyzetben nem valószínű, hogy ez a dosszié tovább halad. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztosasszony, engedjék meg, hogy valamit leszögezzek. A tanács álláspontját nem könnyen fogadta el. Nagyon mély elemzés és gondolkodás eredménye. Sok energiát és jó akaratot fektettünk a dossziéba az előző elnökséggel közösen. Az elnökség azonban önmaga nem dönthet, a tagállamok döntenek meg van kötve a kezünk a tagállami akarat által, mint ahogy az önök tevékenységét is meghatározza választóik akarata. Azon nehézségek ellenére, amelyek a dosszié kapcsán felmerültek, azt remélem, hogy a tanács és a parlament abban egyetértenek, hogy a dolgozó anyák helyzetét valamilyen módon javítani kell. A tanács többször is leszögezte, hogy a nőket, férfiakat is segíteni kell abban, hogy a munka és család kötelességei között megtalálják az egyensúlyt. A munkaerőpiaci helyzet is azt diktálja, hogy a munkahelyek minőségét már csak azért is javítani kell, mert ezáltal gazdasági növekedés generálható. Ezeknek tehát tudatában van a tanács. Hét éve sem sikerült azonban megállapodni, ezért mi azt szeretnénk, hogyha ezt a témát újra indítanánk egy új kezdeményezés formájában. Lehet, hogy egy új, más alapon nyugvó kezdeményezés közelebb hozná a választói és tagállami igényeket, a férfiak és a női jogok közti egyensúly megteremtését, a terhes, szoptató és gyereket nevelő szülők helyzetének javulását maga után hozva. Átfogó, új, alapokon nyugvó megközelítésre van szükség. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, miniszterasszony. Most akkor Jurova azt biztos azt kérem, hogy mondja el a bizottság álláspontját. Uh, Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani a FEM szakbizottságnak. Köszönöm, hogy ilyen komoly erőfeszítéseket tettek, hogy felülvizsgáljuk ezt a, ezt a e, irányelvet. García Perez asszony és Maria Arena különösen sokat tettek azért, hogy meg, valahogyan megpróbáljuk kilábalni a padhelyzetből. A bizottság számára nagyon fontos a nők és férfiak közötti egyen jogúság, egyenlőség, illetve a gyermekágyas és várandós anyák megvédése. Fontos az is számukra, hogy a munka és a magánélet összeegyeztethető legyen. A bizottság többször is hangsúlyozta, hogy kész arra, hogy megkönnyítse a tárgyalásokat a parlament és a tanács között. Többször is megpróbáltuk feloldani a padhelyzetet, szolgálataink munkálkodtak ezen, a jelenlegi soros elnökség alatt is, az előző alatt is, illetve a parlamenttel is, hogy olyan megoldást találjunk, amely mindkét fél számára elfogadható. Aréna asszonynak köszönhetően új kompromisszumos lehetőségek merültek fel nem régiben, főleg a fizetés kérdésében tudjuk, hogy ez a kérdés különösen nagy fejtörést jelent a tagállamok számára a válság közepette. A konkrét vitákra van szükség a tanácsban a jelentéstevő javaslatairól, csak így jöhet létre a megegy megegyezés. Többször is kértük a soros elnökséget arra, hogy ismételten tűzzék ezt napirendre a tanácsban, megfelelően a jelentéstevő javaslatainak, hogy ezzel is kimozduljunk, vagy elmozduljunk a padhelyzetről. A bizottság ismételten, ismételten emlékeztette a tanácsot arra, hogy a parlament vár a válasz, válaszra. Sajnos még mindig van néhány tagállam, amelyik nem hajlandó erről tárgyalni. Több tagállam viszont úgy gondolja, hogy megalapozott ez a törekvés, de a majdnem tíz évvel, elkezd, el, tíz évvel ezelőtt elkezdődött folyamat még nem tudott lezárulni. Azt hiszem, hogy a többség úgy gondolja a tanácsban, hogy nulláról kell elkezdenünk ezt a folyamatot. Én hiszek abban, hogy meg tudnak egyezni a társ jelentéstevők, de jelenleg tartjuk magunkat ahhoz, amit a munkaprogramban mondtunk. Tehát, hogyha hat, hat hónap alatt nem tudunk megegyezni, akkor nulláról kell kezdeni a munkát. Azt hiszem ez a legmegfelelőbb megoldás. A társadalom és a munkerőpiac alapvetően megváltozott az elmúlt időkben. A bizottság szeretné a dolgozó szülők életét javítani az EU-ban. Tehát új megközelítésre van szükség, hogy ezekre a kihívásokra megtaláljuk a választ. Tudjuk, hogy legfőképpen a nőket terheli az úgynevezett anyasági büntetés legalábbis így hívják ezt a közgazdászok. Amikor szülővé válik valaki, sokkal nehezebb a munkavállalókért is megállni a helyét. Továbbra is megmarad a 60%-os fizetések, férfi és női fizetések közötti különbség. Ez ugye gyerekvállás után áll csak fel, nyugdíjkorban pedig 39%-os ez. demográfiai szempontból igazi időzített bomba ez, és rövidesen ez majd a nyugdíjat és a e, szociális rendszert, és a biztosítási rendszert is e, felforgatja. Európának szüksége van az összes tehetségére, hogy, hogy versenyképesek lesz, legyünk. A nők nagyon jól képzettek, általában jobban képzettek, mint a férfiak. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezeket a tehetségeket figyelmen kívül hagyjuk, hiszen nagyon nagy szükség van rájuk a versenyben. A nőknek és a férfiaknak is lehetővé kell tenni azt, hogy, ki, hogy összetudják egyeztetni a munkájukat a családi életükkel. Választási lehetőséget kell adni. A férfiakat bátorozni kell, bátorítani kell arra, hogy a családban is helytálljanak. Több apa szeretne több időt tölteni gyermekeivel, családjával, de a munkahelye ezt nem teszi lehetővé. Tehát megfelelő egyensúlyra kell törekedni, és ez segít a családnak is, segít a vállalatnak is, segít a társadalomnak is. És ez nagyobb férfiak és nők közötti egyenlőséghez vezet. Amikor megszületik egy gyerek, komoly kihívások kezdődnek a munkavállaló szülők számára. Rugalmasságra van szükség a gyermekkor és a serdülőkor alatt is. Fontos, hogy megfelelő legyen a gyermekgondozás, különböző infrastruktúrális lehetőségeket meg kell teremteni, választási lehetőséget kell adni. De ide tartozik az idős gondozás is, illetve a betegek, beteg gondozás is. Mindezeket a problémákat intelligens módon kell megoldani. Jó lenne, hogyha nem jutnám mindez olyan, ugyanolyan sorsa, mint az előző vagy a mostani javaslat. Timmermans és Dombrovskis biztosok, és Tyson asszony, asszonynal meg fogjuk vizsgálni azt, hogy ezt a szakpolitikai keretet hogyan lehet megváltoztatni, reformálni, hogyan lehet modernizálni, akkor szükségleteinek megfelelően. A bizottság továbbra is szoros kapcsolatban lesz az Európai Parlamenttel, hogy közösen gondolkozhassunk azon, hogy milyen szempontokat is kell figyelembe venni. Egy nyilvános konzultációt is fogunk kezdeményezni az összes szociális partnerrel, egyeztetünk majd, ahogy ezt a szerződés, az alapszerződés is meghagyja. Úgy gondolom, hogy jogszabályi és nem jogszabályi intézkedésekre is szükség van, hogy megfelelő hatást érjünk el. Tisztelt képviselők, érdeklődéssel és kíváncsian hallgatom a véleményüket, és számítok a támogatásukra. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most áttérünk a frakciók hozzászólóira. Zaborska asszony kap először szót a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, a mai napon nem a szülői szabadságról beszélünk, hanem egy olyan dokumentumról, amely a szakmájukat gyakorló, dolgozó anyáknak a helyzetét kívánja rendezni. Figyelembe kell venni, hogy a gyermekes nők ma gyakran kényszerülnek arra, hogy tovább dolgozzanak. Ezt a jogot biztosítja a korábbi irányelv is. 2008-ban ez módosításra került, a parlament pedig első olvasatban olyan álláspontot fogalmazott meg, amiről a tanács nem kíván vitát folytatni. A dolgozó nők helyzetét érintendően a bizottság nem kínált megfelelő megoldás, és a tanácsi blokkoló álláspont továbbra is nehezíti a nők helyzetét. 18 hónapos időtartamról beszélünk, az ENSZ azt követeli, hogy legalább 6 hétig otthon maradhassanak a nők, és erre az időre teljes korábbi e, fizetésüket megkapják. Én kicsit bosszus vagyok, ha azt látom, hogy a tanács most megismétli a korábbi hibát, és a szöveg e, kizárólag az egészségvédelem kérdéseire összpontosít. Gyakorlatilag nem adunk megfelelő iránymutatást a tagállamoknak, hogyan kezelik a szülői szabadság kérdését. Hogyha átmegy a szavazáson, ebben a formában a szöveg azt nagyon sajnálatosnak fogom tartani. Köszönöm szépen. Kékkártyás kérdést kíván feltenni Frunculika úr önnek. Elfogadja-e a kérdést? Uh, Szeretném az előadótól azt megkérdezni, Zaborszka asszony, nem lenne már itt az ideje annak, hogy a tanács elkezdje az érdemi tárgyalásokat a parlamenttel az anyasági szabadság irányelvről, és vállalja a munkahelyi egészségügyi kihívásokkal való szembenézést, a terhes anyák a anyákra leselkedő számos egészségügyi kihívást? Köszönöm szépen a kérdést, kolléga úr. Szó szerint támogatom azt, amit ön mondott. Én azon vagyok, hogy a tanács a parlamenttel tárgyaljon, és a bizottsággal is a munkakörülményekről, különösen a nők munkakörülményeiről. hogy az irányelv címének megfelelően járjon. Köszönöm szépen. Most az SSD frakció nevében López úrnak adok szót. Bien, el Köszönöm. A tanács azt mondta, hogy őszinte lesz, hát mi is őszinték leszünk. Mi is történt így? A tanács és a soros elnökség tudatosan és szándékosan úgy döntött, hogy megöli ezt a javaslatot, már az elejétől kezdve, és ez az irányelvet. A, a parlament elmondta, hogy szeretne rugalmas lenne, szeretne, hogyha azt szeretné, hogy előrelépés történt, de a tanácsán sem jött ide a parlamentbe. Ez történt. Ez az irányelv. Az egyenlőségről szól, nemek közötti egyenlőségről, és nagy hatással van a munkaerőpiacra, illetve a demográfiai kihívásokra és a gazdasági fellendülésre. A legszörnyűbb az, hogy a tanácsban ki hogyan vélekedik erről. Azt mondta a múlt héten a spanyol államtitkár, hogy a nők azért kapnak kevesebb nyugdíjat, mert kevesebbet dolgoznak, hiszen gyereket szülnek. Úgyhogy végül is nem is annyira meglepő, ami a tanácsban történik. Köszönöm. Most az ECR nevében egy percre Görling asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Kollégák, nem véletlen, hogy a munkahelyi biztonság és egészség kérdése az anyák kapcsán ö, elsősorban az anyaság irányelvben fogalmazódik meg. Ez nem csak nyelvi ö, kérdés. Ezt az irányelvet ö, sajnos így hívjuk, pedig az apasági ö, szabadságról ugyanígy kéne beszélni. Sok tagállamban ezt már helyesen szülői szabadságnak kívánja, hívják. Itt az ideje annak, hogy a bizottság betartsa, amit ígért, és visszavonja javaslatát. Ezek a szóbeli kérdések és válaszok is mutatják, hogy félre sikerült a dolog. Lehet, hogy az eredeti javaslatunk a nemzetközi munkaügyi szervezet ajánlásainak, ha jobban megfelelt volna, akkor talán jobban átment volna, de öt éve ez nem történt meg. Azt szeretném a bizottságtól kérni, hogy ezt a nagy időpazarlást most vegye le az asztalról, és ne is foglalkozzon az anyasági szabadság kérdésével. Köszönjük szépen! Kék kártyás kérdést kívánnak Görling asszonyhoz intézni. Elfogadja? Igen. Akkor parancsoljon a kérdező. Asszonyom. Csak egy apró kérdésem lenne Görling asszonyhoz az anyasági szabadságról szóló irányelv már 92 óta létezik, és a dolgozó nőket kívánja védeni. Ez egy egészségügy, a nők egészségére vonatkozó irányelv, e, a szüléssel kapcsolatban is, tehát 92 óta létezik. Az Európai Bizottság ezt akarja felülvizsgálni, ezért nincs értelme a szubszidiaritásról beszélni, Görling asszony, hiszen 92 óta ez egy európai ö, téma. Uh, well, presumably the question is... Tehát a kérdés akkor az, hogy én mit gondolok az irányelvről, mert azt mondta, hogy kérdezni fog. Nos, számomra egyértelmű, hogy ez a felülvizsgálati javaslat belenyúl a tagállamok szuverenitásába, megáldja az, a szubszidiaritás aláásásának, és egy már gyakorlatban létező modern gyakorlatot ás alá. Szerintem, és a frakcióm szerint is, az anyasági szabadság nagyon fontos dolog, nem arról van szó, hogy ezt nem akarnánk, a nők jogait nagyon is akarjuk, hogy érvényesítsék őket, csak úgy gondoljuk, hogy ez egy rugalmatlan javaslat, és meg kell adni a rugalmasságot a tagállamoknak, hogy akár jobbat is alkossanak. Köszönjük. Beszélre Vesztereselnek adok másfél percben szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák! Emlékeznek, hogy önök hol voltak 92-ben? Én igen. Azért, mert utána a következő évben megszületett a fiam, és ez megváltoztatta az életemet. Azóta megváltozott az egész társadalom. A 28-ak Európájában nem lehet megengedni azt, hogy egy olyan irányelvünk legyen, amit még a 12-ek Európájából idejéből származik meg kell oldani egy olyan problémát, ami mindenki számára fontos. Az Európai Unión kívül van számos olyan ország, ahol erre odafigyelnek, ahol odafigyelnek az egyenlőségre, a védelemre. Öt évvel ezelőtt a parlament egy javaslatot indított el, ez nagyra törőbb volt, mint a bizottság eredeti javaslata, és azt nem mi történik a tanácsban? Öt év alatt egy szót se hallottunk egy javaslatuk sem volt, egy ellenjavaslatuk sem, egy új nyilatkozatuk sem volt. Teljes blokkolásról van szó, nem tartják tiszteletben a szabályokat, pedig ő lenne a társjogalkotónk a tanács. Jó lenne, hogyha tiszteletben tartanák a szabályokat, az intézményközi megállapodást, illetve jó lenne, hogyha európai szinten gondolkodnának. A bizottságnak is aktívabb szerepet kell vállalni, nem lehet eh, megrántaniuk a vállukat csupán azért, mert blokkolás, blokkoló eh, álláspont alakult ki. Én mindig a, azt hiszem, hogy minden kollégám nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy itt van vagyunk a tárgyalásra, és hogyha új kezdet lesz, ahogy eh, ahogy Spirova asszony mondja, akkor mondja meg, hogy mikor lesz ez. A polgárok megbíztak minket valamivel, az ő problémáikra próbálunk itt most megoldást találni. Köszönöm. Zuber asszony, másfélben. Obrigada, Sr. Presidente. Esta é provavelmente uma daquelas matérias que mais põe a nu. Köszönöm. Olyan téma ez, amely az Európai Uniónak a lényegét jeleníti meg, amikor, amikor fizetést kell csökkenteni a gazdasági válság miatt, nem gond. Amikor makokat kell megmenteni, az se gond. Amikor védelemre szorulunk, azt is megadjuk, de amikor a munkavállalókat akarjuk megvédeni, amikor, a, amikor fizetést szeretnénk a szülés utáni 20 hétre, akkor ezt valamiért mégsem engedhetjük meg magunk, erre képtelenek vagyunk, administratív eljárásokban bukdácsolunk, de itt valójában nem egy adminisztratív feladatról van szó, hanem egy politikai döntésről. Ezért a bizottságnak is ehhez kéne tartania magát. Ha azt mondja a bizottság, hogy új kezdetre van szükség, akkor ez mit jelent? Mit jelent az, hogy nulláról induljunk? Hogyha ez a javaslat a tanácsnak elfogadhatatlan volt, akkor az új javaslat, az mit jelent, hogy még jobban lecsökkenték a munkavállalók jogait? Mert az nem új kezdet, hanem visszalépés. Ne felejtjük el, hogy az Európai Parlament elől már kialkotott egy álláspontatást. Ez itt a demokrácia alapja, ez a ház, de nem igazán tűnik úgy, hogy ezt, bár, hogy ezt mások is komolyan gondolnák. Mit szeretne a tanács? Mi szeretnénk a munkavállalókat és a munkavállaló nőket védeni. A nők szenvednek legjobban a kettős mércétől. Bána asszony a zöld frakció nevében. Köszönöm szépen a zöldek frakció nevében. Azt szeretném elmondani, hogy a tanácsnak és a bizottságnak az eljárás módját egyáltalán nem vagyunk képesek megérteni az anyavédelmi irányelv visszavonásának bejelentése nem csak az anyák és apák arculcsapása szerintünk, hanem a szociális piacgazdaság elleni ar- arculcsapás is. Hogyan fogják megmagyarázni a polgároknak az utcán, hogy az ő ügyeiket vállalják fel, hogyha az egyetlen vagy nagyon kevés e, szociális helyzetet javító e, intézkedést, amit most már évek óta e, tárgyalunk, ennyire nyilvánvalóan gyakorlatilag kudarcra ítélnek. Mi, zöldek, azt kívánjuk, és hogy ez ne így legyen, nem fogjuk ezt elfogadni, a demokratikus döntéshozati folyamatoknak ezt a semmibevételét, ami történik évek óta, ezt nem fogadjuk el. Ez történik az apasági szabadság esetében és a nő nőknek az anyasági szabadsága esetében is, hiszen itt szülői szabadságról van általában szó. Itt azt várjuk a tanástól, hogy vegye végre tudomás, hogy felelőssége van az ügyben, és végre komolyan javítson az európai szociális védelemnek eh, a javításáról. Köszönöm szépen. Az RDD frakció nevében hajtó asszony egy percben. Köszönöm, kedves kollégák, nagyon jól tudjuk, hogy az EU egyik gondja az alacsony az alacsony születésére. Tehát nagyon aggasztódatokat hallunk a tagállamokból. Csak a bevándorlók miatt nincsenek negatív születési rátáink. De mit teszünk azért, hogy több gyerek szüle, szülessen? Nem nagyon teszünk semmit, sőt, éppen ellenkezőleg nem hagyjuk jóvá ezt, a, ezt az irányelvet. A tanács egyszer, egyszer sem tűzte napirendre ezt a témát, és a, a tanács megengedhetetlenül viselked, viselkedett ezzel kapcsolatban. A szülési szabadság nem nyaralás. Ennek ez mindenkinek joga van. Eredményekre van szükség, hiszen az európai nők válaszokra válnak. Nem engedhetjük meg a diszkriminációt. Azt mondják a munkavállalók, hogy nincsenek erre vonatkozó szakpolitikák, de ez nem igaz. Fontosnak tartom, hogy a nők megengedhessék maguknak, hogy anyák legyenek. A nők sokszor úgy, értik, úgy élik meg a terhességet, hogy ezután valószínűleg elveszik majd a munkájukat. Nem tudom hogy a, hogyan, hogyan lehetne elérni azt, hogy a tanácsban ezt megtárgyalják, vagy most itt új kezdetről is hallottunk. Azt hiszem, hogy ez a állásfoglalás a jelenlegi formájában nagyon jó tárgyalási alap. Miért kell most új, új javaslatra, javaslatot kialakítani, mikor megvan már ez a mostani álláspont, ez kiváló tárgyalási alap. Vagy még a meglévő jogokat is szeretnék megvonni? nem tudom, hogy a többi frakció mit tesz majd, hogyha megváltozik az útirány. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percben Mayer asszony a frakció nélküliek nevében kap szót. Köszönöm szépen. Évek óta foglalkozunk a szülői szabadságra vonatkozó irányelvvel. Nem tudunk előrelépni, az Európai Parlament pedig tétlenül nézi a helyzetet hogy 18-ról vagy 47-ről van szó, ezt a nemzeti tagállami parlamenteknek kell eh, eldönteni, itt is egy felesleges európai szabályozásnak a példáját láthatjuk a bizottságnak és Timmermans úrnak kevesebb energiát kellene fordítani ilyen kérdésekre. Kérem, hogy a bizottság eh, váltsa be végre az ígéretét, vonja vissza ezt a jogszabályot. A szuverén államok kitűnő szabályozásokat tudnak a férfiak, nők és gyermekek jogainak védelmére hozni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Másfél percben Koratza Bilt asszony kap szót. Köszönöm szépen! Itt lenne az ideje annak, hogy a megosztott anyasági szabadságról beszélünk, vagy szülői szabadságról, hogy a férfiak is vállalhassanak ilyen jellegű szabadságot, és ne legyen kötelező a nőknek otthon maradni. Ezért kérem, hogy vonja viszont vissza a bizottság ezt a javaslatot, hiszen ez csak az anyákra vonatkozik, már pedig a dolog alapja sérül, hogyha a férfiakról nem beszélünk a téma kapcsán a nőknek legyen ugyanaz a joga és lehetősége meg a gyerekekkel és a munkával kapcsolatban, mint a férfiaknak. A nőket úgy lehet legjobban védeni, hogyha nem külön kezeljük őket, és nem tekintjük őket a gyerekek egyetlen nevelőjének. Hogy mikor és hogyan kell ezt európai szinten megfogalmazni, azt nem tudom, de egy biztos, hogy figyelembe kell venni, hogy az európai országok között nagy különbségek vannak a családpolitikában, és biztos, hogy egy konfekció megoldás 18 hónap alatt nem lehet, nem lehet lezavarni a tagállamok torkán, nem lehet megmondani, hogy a különböző körülmények között mit csináljon a nő és a férfi egyes országokban. 400 80 nap alatt. Egyébként érdekes, hogy a svédek a svéd zöldek sem támogatják, mert tudják, hogy ez egy diszkriminatív javaslat. Elnök úr, ezt az irányelvet, irányelv tervezetet hagyjuk, és foglalkozzunk inkább azzal, hogy hogyan lehetne a szülői szabadsággal kapcsolatos sztereotípiákat leépíteni. Köszönöm szépen! Egy percben García Pérez asszonynak szól. Köszönöm szépen. Néhány kolléga azt hiszem, hogy még mindig nem ért, hogy miről beszélünk. Ez egy olyan jogszabály, amely garantálná azoknak a nőknek, a munkavállaló nőknek a, véle, a védelmét, akik gyereket szülnek. Tehát a magánélet és a munka közötti egyensúlyt kívánjuk meg, ö, megteremteni. 2008 óta munkálkodunk ezen, aztán nagy nehézségek árán nekünk sikerült megegyezni itt a parlamenten belül. Ennek az irányelvnek már rég létre kellett volna jönnie. Azt mondja itt nekünk a bizottság embere, hogy amit mi mondunk, az eltér a bizottság álláspontja, de mi a, biz- mi a tanács álláspontja? Még arra se volt bátorságuk, hogy ezt megvitassák a dolgozó nők egészségét ők nem akarják védeni, nem akarják összeegyeztetni a munkát a magánélettel, pedig ezek, az, ezek olyan jogok, amelyek megilletik az európai nőket. Köszönöm szépen. Visnyevska asszony következik. Köszönöm szépen. A demográfiai válság Európában egyre jobban kibontakozik, Lengyelországban különösen. A nőket és a családokat el kellene kezdeni támogatni. A tagállamok felelősek a családpolitikájáért, de az EU-nak is támogatnia kell ezeket a tagállami megoldás tervezeteket. A anyaság védelmének meghosszabbítása szerintem jó eszköz lehet, de nem mindent megoldó eszköz. Nem ez az egyetlen oka annak, hogy a nők karrier lehetőségei gyengébbek, mint a férfiaknak. A, az öregedő társadalmakban ezt a problémát komplexebben kell kezelni, komplex családpolitikára van szükség, amely kiterjed számos egyéb aspektusra is. A demográfiai válságot még így sem fogjuk tudni megállítani. A nők nem csak anyasági értékét is társadalmilag hasznosítani kellene. Ezért is kérdezem a tanácsot, hogy miért blokkolja már öt éve ezt az anyasági irányelv tervezetet? Köszönöm. Szépen Forenca asszony egy percben kapszott. Köszönöm, elnök úr. Hadd mondják el valamit. Öt év alatt 30, szá, 30 százalékkal nőtt meg azoknak a nőknek az aránya Olaszországban, akiket gyerekvállalás, ut- akik gyerekvállalás után elvesztették a munkájukat. Szerintem szégyenletes, amit itt a tanács elmond és hogy a bizottságnak ezért vissza kell vonni a javaslatát. Én nem hinném, hogy a nőket védeni kéne, vagy, vagy nem arról van szó, hogy nekünk a családot kell védeni, nem. Nekünk meg kell adni mindenkinek azt a lehetőséget, minden nőnek azt a lehetőséget, hogy döntsenek a saját életükről, a saját sorsukról. Ez a mai választás egy nem választás, és hogyha elválasz, hogyha elfogadjuk azt a javaslatot, amit Tarabella úr jegyez, az olyan, mintha nem fogadnánk el semmit. Ne felejtjük el, hogy nagyon nagy a férfiak és nők fizetése közötti különbség Európában. Köszönöm. Sebastian úr, képvis, úr következik egy percre. Köszönöm szépen. Öt növekedési cél tűzött ki az EU magának 2020-ig. Az egyik az, hogy 75%-os legyen a munkavállalás, ez azt jelenti, hogy lesznek olyan nők is, akik dolgoznak. Második, a szociális kirekesztés csökkentés, szociális kirekesztés csökkentése, ez is vonatkozik a nőkre, hiszen őket rekesztjük ki leginkább. Kérdezem a tanácsot, hogyan gondolják ezt elérni, hogyha egy nőket, hogyha a, a, a dolgozó nők egészségét és munkavállalását nem védik. elvileg az Európai Unió azért van, hogy az európai polgárok érdekeit szolgálja. Tehát itt most kiváló lehetőségük van. Fontos az Európai Parlament munkájának szempontjából az, hogy mi már elértünk valamit, megegyeztünk valamit, megegyeztünk egy minimumban, ebből nem lehet engedni. Hogyha nem fogadják el ezt a javaslatot, akkor a saját dolgukat nem végzik el, és nagyon rosszat tesznek az európai nőknek. Elnök, köszönöm szépen, Epidideus úr következő. Köszönöm szépen. Az egyik legsúlyosabb európai probléma ma a születések alacsony száma. Ez annyira súlyos probléma az országokban, különösen a gazdasági válsága sújtott olyan országokban, mint Görögország, hogy ott például 2013-ban az elhalálozásoknak a száma a történelme az elmúlt időben most először haladta meg a születéseknek a számát, és ez visszavezethető a megszorításokra. Legtöbb országban a születések alacsonyabb száma ma már gyakorlatilag mindennapos, és lassan oda jutunk, hogy a bevándorlás következtében kisebbségé válunk a saját országunkban. Jó lenne intézkedéseket tenni, ez ellen. Tragikus, hogyha a nőknek a gondok, kodását a válság határozza meg. Jó lenne, hogyha ezzel a problémával komolyan foglalkoznánk a saját államainkkal, nemzeteinkkel eh, szemben. Nem rendelkezünk azzal a joggal, hogy megtagadjuk eh, tőlük a jövőt, a továbbélés lehetőségét. Nem, nincsen jogunk eh, ahhoz, hogy megtagadjuk a nőktől azt a jogot, hogy utódokat hozzanak a világra, e, és nem tagadhatjuk meg az utódoktól azt a jogot, hogy szabadon élhessenek. Köszönöm szépen, másfél percben pedig Jimenez beszerül asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Ennek az irányelvnek az a célja, hogy olyan intézkedéseket alkalmazon, amelyekkel segítjük a munkavállaló nők, egész, munkavállaló anyák egészségét, tehát a nőket próbáljuk segíteni a társadalmon belül. Ezért nem értem én a tanács csöndjét. Annyi nőre van ez hatással. Azt próbáljuk elérni, hogy a nőknek ne kelljen lemondani a gyerekvállalásról, és közben tudják folytatni a munkát. Az, hogy valakinek gyereke van, attól még az nem jelenti azt, hogy el kell, hogy veszítse a munkáját, vagy hogy ne legyen megfelelő nyugdíja. Nagyon különbözőek a erre vonatkozó jogszabályokat a különböző tagállamokban, ezt kéne valahogyan harmonizálni. Megfelelő munkakörülményeket kell teremteni a terhes nők számára, és hogyha védjük a családot, és védjük a munkahelyeket, az azt jelenti, hogy Európa előrelépését védjük és segítjük. El kell látni, eleget kell tenni a felelősségünknek, hogyha a nők aggódnak azért, hogy megmarad a munkájuk a gyerekvállalás után, akkor lehet, hogy nem fognak gyereket szülni. Egy ilyen negatív tendenciát kéne megállítani. Az Európai Parlament már megegyezett valamiben, már kidolgozott egy álláspontot. Miért nem követhetik ezt önök is? Köszönöm szépen, Head asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr a diszkrimináció mentességnek az alapelve, a szülők védelme. Az Európai Unióban hosszú történelemre tekinthet vissza. Az Európai Gazdasági Közösségben is mert volt már, és most ezeket a jogokat a Lisszaboni szerződés még jobban kibővítette. A nőknek a diszkriminációja mindezek ellenére mindennapos tény, úgy a családon belül, mint a munkahelyen Úgyhogy egy szélesebb körű vitát kell erről a kérdésről folytatni. Itt a bérezésben is különbség van, átlagosan 16 százalékos különbség. A nyugdíjak területén pedig a férfiak nők közötti különbség adott esetben a 39 százalékot is eléri. A nők 19 százalékkal jobban vannak kitéve a szegénység veszélyének, és ez a veszély megnövekszik a gyermeküket egyedül nevelő nők esetében. Ma a gyermeknevelés, a háztartási munka gyakorlatilag jövedelem nélküli munkavégzésnek minősül az ő esetében. Fontos lenne, hogy jogszabályt fogadjunk el az otthonukban dolgozó nők védelmére. Fontos, hogy az európai nőkkel szemben kifejezzük szolidaritásukat, hiszen a anyagi önrendelkezésű, önrendelkezési joguk és a munkaerőpiaci részvételő területén e, nagyon nagy a lemaradásuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a javaslat, amely megkívánja hosszabbítani a szülői szabadságnak az időtartamát, tulajdonképpen a nők helyzetét javítani lett volna hivatott. Segíteni kívánnánk a nőknek abban, hogy adott esetben eh, tovább eh, tudjanak részt venni a munkaerőpiacon. Hét év elteltével azonban nem látjuk a kompromisszum lehetőségét, és azt, be kell vallanunk, azt kell bevallanunk magunknak, hogy előről kell kezdenünk a munkát. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy nem csak a szülőszabadságnak a hosszúsága az egyedüli meghatározó szempont, fontos, Eh, hogy legyen megfelelő számú óvodai, bölcsödei férőhely, és a nők számára adott esetben adókedvezmények is rendelkezésre álljanak. Az, hogy ebben a helyzetben előrelépés lesz ez a tagállami kormányoktól fog. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Urtasun úr egy percben kap szót. Köszönöm. Nem fogom azt elismételni, amit a többiek már elmondtak, hogy mennyire felelőtlen és bűnös az a viselkedés, amelyet a tanács tanúsít. A bizottság illetve biztos asszony az imént mondta azt, hogy szeretnék visszavonni ezt az irányelvjavaslatot. Ha ezt visszavonják, akkor két komoly hibát követnek el. Egy, az a szülők, a munkavállaló szülők munkahoz való jogát nem tartják tiszteletben. Ha, ha önök szociális Európát akarnak, akkor ezt nem lehet megtenni. Akkor nem, teszik, nem tesznek eleget az ígéretüknek. A második hiba pedig az, hogy ezért egy precedens fognak kell felállítani. Tehát, hogyha a tanács nem a vélemény nyilvánítani, akkor önök visszavonják a, a javaslatukat. Szerintem arra kell rákni szerintem tanácsot, hogy mondjanak ki valamit, és folytatni kell az eljárást. Nem tudom, hogy milyen alapon tehetnék azt meg, hogy visszavonják a javaslatot, nagyon kétséges a dolog. Köszönöm szépen. következő. asszony lépa. Köszönöm szépen. Nyilván szerintem is a tanácsnak vállalni kéne a felelősséget a jelenlegi helyzetért. hogy nincsen konszenzus a tagállamok között. De a bizottság álláspontja sem mindegy, hogy milyen. Itt lenne az ideje annak, hogy a bizottság új javaslattal álljon elő, bár szerintem nem lehet és nincs értelme úgy új javaslatot előterjeszteni, hogyha az alapvető kérdésekben eleve nincs megállapodás, és a, tudjuk, hogy a tagállamoknál marad minden kompetencia. Nyilván a tagállami gazdasági helyzettől is függ, hogy egyik vagy másik tagállam mit tud tenni a kérdésben. A rossz gazdaságú tagállamokban, és hát Horvátország sem áll jól, 26 hét a teljes fizetéses anyasági szabadság, és további 6 hónapot ki lehet venni alacsonyabb juttatás mellett, és a férfiak is vehetnek ki szülői szabadságot, tehát nem feltétlenül a gazdaság állapotától függ a szabályozás, bár összefügg a két dolog. Ezért a tagállamoknak erre való tekintettel is újra meg kéne próbálni megegyezniük, és ha ez végképp nem sikerül, akkor van szükség új irányelv tervezetre. Elnézést, hogy félbe kellett szakítsam, de lejárt az ideje. Közben úgy tűnik, hogy kék kártyás kérdést kíván önnek feltenni Jakab Sis úr. Elfogadja, asszonyom? Köszönöm, elnök úr, és köszönöm ennek is, hogy elfogadja a kék kártyámat. Ön Horvátországot említi, örülök, hogy megemlítette, mert én pont erről szeretnék beszélni, hogy igenis vannak az Európai Unióban jó példák. Horvátország jó példa. Egyetérte velem abban, hogy hihetetlen, hogy nálunk Horvátországnál sokkal gazdagabb országok, pont azok, amelyek hátráltatják a megegyezést, és ha ezzel egyetért, akkor mit lehetne ezzel kapcsolatban tenni? Köszönöm Jakab Sics úr a kérdést. Igen, én is ezt akarom elmondani, hogy egy társadalom növekedése, gazdasági ereje nem feltétlenül egyenesen arányos a nők jogainak megvalósulásával. Éppen ezért gondolom azt, hogy a tanácsnak ezen el kellene gondolkodnia. És a bizottságtól ne új kezdést kérjenek, hanem ö, tovább gondolást, nem szabad a nőket megkülönböztetni a munkaerőpiacon. Konszenzusos megoldásokat kell lehetővé tenni, eh, ha egy európai szabad társadalomban élünk. Köszönöm. Hannibal asszony következik. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács viselkedésére szeretnék visszatérni. Botrányos a tanács fellépése. Öt éve, ahogy többen előttem is elmondták, egyszer már ez az irányelv elhagyta az Európai Parlamentet. Ha, ne, ha nem is mindenki, de a házunk többsége azt elfogadta. És a tanács azóta is ignorálja, blokkolja. Egy kisebbség, állítja le a jogalkotási folyamatot. Hogy lehet ezt megengedni? Miért nincs elég ö, tagállam, hogy ezt a kisebbséget kezelje? Azért, mert vannak olyan tagállamok, akik ö, ellenzik a nemek közötti egyenlőséget és a terhes anyák védelmét elvileg. Ez viszont elfogadhatatlan, ez egy nagyon rövid távú, rövidlátó hozzáállás, mert a gazdasági teljesítményt növelni, hogyha több nő vehetne részt a gazdasági tevékenységben. Köszönöm szépen. Egy percben most Van Storch asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Az anyaság védelme a témánk, és az, hogy az EU, ha a tanács ehhez hozzájárulna, bár nem járul hozzá, mit tehetne? Egy biztos, hogy a várandós anyákat védeni kell. Munka jogukat meg kell tartani. Két oka is van ennek. Sajnos az irányelv mindig csak munkavállalóként tekint a nőkre, és problémaként, a munkaerőpiac szempontjából problémának tekinti. Ez egy marxista hozzáállás. Az anyaság útjában áll a termelésnek, mondja ez az elveszt. Pedig az anyaság hatalmas esély az új családok létrejöttére, a hosszú távú társadalmi fennmaradásra és a gazdaság fennmaradására is. Tehát az anyaság, a szülés teszi lehetővé egyáltalán a gazdaságok működését de az EU-nak nincsen valóban családjogi kompetenciája, ezt csak a tagállamok hozhatják meg ezt a szabályt, bár megtennék. Köszönjük szépen. Kómi asszony kap egy percet. Köszönöm. Tisztelt biztos asszony, tisztelt képviselők, mint ahogyan is említette, nagyon fontos dologról van szó. A nők munkájának biztonságáról, a nők egészségéről van szó, a nők adnak életet, ők hozzák világra a gyermekeket. Az EU-ban egyfolytában csökken a születési rát, ezt már a kollégák is elmondták. Azt hiszem, hogy hogyha ez a helyzet, akkor gyorsan föl kéne lépnie az európai jogalkotónak. Mi megtettük a részünket, de a feladatunkat, de a tanács blokkolja ezt a jogszabálytervezetet. Megfelelő egyensúlyra kell törekedni, az európai jogszabályt el kell fogadni a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával. Eltérő kulturális tradícióink vannak, de amit nem tudunk tolerálni, az az, hogy kilátástalan ez a blokkolás, ez a padhelyzet. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy személyes érdekek miatt ne lépjünk elére, előre, a nők érdekeit kéne figyelembe venni. Köszönöm, Guillaume asszony követ, következik. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani Mária Arénának ellentestevőknek, aki kitartó munkát végzett. Ő is pontosan tudja, hogy mekkora a tétje ennek az irányáv tervezetnek. Sürgősen tenni kell valamit, európai keretet kell adni a szülési szabadságnak. Vajon a tanács miért nem hallandó a konstruktív párbeszédre? A lett elnökség Miért nem hajlandó? E, miért nem volt hajlandó ebben a kérdésben egyeztetni a jelentéstevővel? Miért nem látja el feladatát? Miért szeretné azt, hogy elfeledjük ezt az irányelvet? Miért nem akarja megvédeni az európai polgárokat? Akik ellenzik ezt, mindig a költségekről beszélnek, pedig nagyobb az ára annak, hogyha nem lépnek semmit. a nők ö, sokszor nem jó döntéseket hoznak meg, mert túlságosan aggasztja őket ez a probléma, érdekelni a válaszuk. Köszönöm, Morán Sárki asszony. Köszönöm, elnök úr. El kell, hogy mondjam, hogy úgy vélem, hogy elengedhetetlen, hogy legyen egy európai jogszabály, amely védi a dolgozó nőket anyaságuk alatt is. Ez logikusan illeszkedik a különböző elveinkhez, az európai mobilita- munkálók mobilitásának elvébe, és egyéb elvekbe is. Amikor szavaztunk erről annak idején évekkel ezelőtt az Európai Parlamentben, akkor tudtuk, hogy milyen zsákutcába lép, lépünk, de mindannyiunknak meg kell tennünk a feladatunkat, a feladatunkat a parlamentnek is, a bizottságnak is, és a tanácsnak is. Mit szeretnénk? ma nem hangzott nem egyenhangzó véleményeket erről. Azt hiszem, hogy lapozni kell, új alapokból, alapból kell kiindulni. Egy ilyen típusú vitából, mint a mai, nem tudunk egy olyan jogszabályt megalkotni, amely végre védi a dolgozó nőket. A nőknek kiváló a képesítésük, joguk van a munkához. Ők voltak a válság áldozatai, ezért egy új szöveg kell, meg kell oldani ezt a problémát. Nem szabad homokba dugnunk a fejünket, és nem szabad másokat okolni a tehetetlenséggel. Köszönöm. Most egy percre. Steinruck asszony következik. A családpolitika modernizálása és az apák részvételének támogatása számomra is mindenképpen jó ötlet. Ugyanakkor a nők védelme az egyenlő a munkavédelemmel, az egészségvédelemmel. Nem szabad, hogy csak a nők és a gyermekek védelmére korlátozódjon eh, ez az akció, és nem szabad, hogy az Európai Parlament álláspontját figyelmen kívül hagyják, hiszen ez a nőknek a társadalmi hátrányban részesítését hozza csak magával a munkaerőpiaci, a munkaerőpiacon is. A ilónak az alapelvei Európára is érvényesek kell, hogy legyenek. Szüksége van minden európai nőnek a védelem magas szintjére és a szociális biztonságra egy jobb anyavédelemmel. Ezáltal Európa egy határozott jelet eh, küldhet azok számára, akik várják már a munkaerőpiaci és szociális előrelépést. Köszönöm szépen. Most egy percben Komodini Kacsi asszony kap szót. Köszönöm. nem lehet úgy megoldani a problémát, hogy hozzáadunk még egy hetet az anyasági szabadsághoz. Itt sokkal bonyolultabb szociogazdasági körülményeket kell figyelembe venni, és elveket. Mi nem támogatjuk ezt az irányelvet. A demográfiai adatok egyértelműen mutatják, hogy az európai lakosság öregszik, világkereskedelmi részesedésünk csökken egyes tagállamok képtelenek nőket vonzani a munkaerőpiacra, illetve megtartani a nőket bizonyos életkor fölött a munkaerőpiacon. Így kiesik egy csomó ember, nő a lehetséges versenyből, a, a munkahelyek minőségét mindkét nem számára egyformán fontosan meg kell teremteni és nem tudunk úgy néz ki abban sem megállapodni, hogy milyen állami politikákkal lehetne ezt a célt szolgálni. Lehet, hogy a bizottság, ha visszavonja a javaslatot, akkor ez a, a jelenlegi zsákutca ö, feloldódik, de nem mindegy, hogy milyen alapon nyújtja be majd új javaslatát a bizottság. Köszönöm szépen! Jungerius Mindannyian tudjuk, hogy a szülés utáni első hetek a legfontosabbak. Ezekben a hetekben dől el, eh, hogy hogyan tud segíteni az apa is a háztartásban, és hogyan tud később visszatérni az anya a munkavilágába. Jól szabályozó szülői szabadság meghatározó a teljes család életére eh, nézve, tehát az apa, anya és a gyermek életére nézve, és természetesen eh, az egyre öregedő társadalom és a jövőbeni versenyképesség szempontjából is eh, meghatározó. Ezért is nagyon kiábrándító, hogy a tanács csak költségnek tekinti a várandós anyákat, és a bizottság egyszerűen csak vissza akarja vonni a javaslatot, anélkül, hogy figyelembe venni az Európai Parlamentben folyó vitát. Mi parlamentként úgy gondolom, hogy rugalmasan álltunk a kérdéshez, és hajlandóságot mutat arra, hogy egy közös álláspontot kialakítsunk, ezért azt kérjük a tanástól és a bizottságtól is, hogy ők is engedjenek a saját álláspontjukból. Itt a javaslat visszavonása nem hiteles opció fontos, hogy a nőknek megfelelő esélyt biztosítsunk arra, hogy a társadalmi hátrányokat ledolgozzák. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Gentile asszony kap szót. Egy percben. Hogyha növekedni akar Euróba, és hogyha fejlődni akarunk, hogyha, me, hogyha a egyenlő esélyek, a méltányosság és az egyenlőség mellett akarjuk letenni a voksot, akkor meg kell tenni, meg kell, lehetővé kell tenni, hogy a nők összetudják egyeztetni a szülői feladataikat a munkával. A szülői szabadság azt hiszem, hogy nagyon fontos alapfeltétele a fejlődésnek. Új munkakultúrára van szükség, amely senkit sem foszt meg a előttünk álló kihívások végrehajtásától, hogy az európai fejlődésben a nőknek is főszerepet kell adni. A tanács nem hajlandó ezt a témát megtárgyalni, és én nem tudom elfogadni az indoklásukat. Tehát fontosnak tartom, hogy újra kezdjük a párbeszédet, gyorsan és jól kell a munkánkat elvégezni. Köszönöm szépen. Most átérünk a spontán hozzászólásokra. Tíz hozzászóló jelentkezett. Azt javasolom, hogy azok, akik már kék kártya felmutatása útján lehetőséget kaptak a hozzászólásra, azok most már ne kapjanak hozzászólási időt, így marad hét jelentkező. Úgy gondolom, hogy mind a hét eh, hozzászólónak szót, adhat, szót adhatunk, de természetesen ennek előfeltétele, hogy mindenki betartsa a hozzászólási időt. Szandra asszony egy percben kap elsőként szót. Köszönöm szépen. Kollégák, nagy öröm számomra, hogy cseként, ahol elmondhatjuk, hogy 28 hetes az anyasági szabadság, és az anyák 70%-át megkapják fizetésüknek ez alatt az idő alatt. Ö, erre büszke lehetek, de tény, hogy egyes országokban nagyon más a helyzet, és ezért kellenének minimál szabályok, amelyek egyébként a szabad mozgással is összefüggésben állnak, hogy a terhes anyák munkavállalása, illetve szülés utáni lehetőségei milyenek, nagyon nem mindegy. Remélem, hogy az Európai Bizottság új erőfeszítést tesz majd, hogy a női munkavállalók helyzetét javítsa, és eredeti ambícióinak is megfeleljen. Köszönjük szépen, Zsuf, asszony. Gyufrid asszony, igen, köszönöm. Sokat beszélünk az egyenlőségről, a reproduktív egészségről, férfék és nők közötti esély, esélyegyenlőséget, de, de képtelenek arra az európai intézmények, hogy garantálják a nőknek, hogy a munkájukat össze tudják egyeztetni a magánéletükkel. Én gratulálok azoknak, akik kitartóan eh, érveltek emellett és dolgoztak emellett. Fontosnak tartom azt, hogy a terhesség előtt és után is garantáljuk a teljes fizetést a nőknek. Azt akarjuk elérni, hogy megadják eh, a nagyságos engedélyt a férfi többségű kormányok arra, hogy a nőknek legyen joga gyereket szülni. Hát ez hihetetlen. Hihetetlen, hogy a szülési szabadságról, a szülési szabadság helyzetéről nem tud előre lépést elérni a tanács. Juncker azt mondta, hogy a bizottságnak lenne, lesz majd egy sokkal nagyra törőbb javaslata, de hát erről semmit nem tudunk. A nők nehézségei pedig még mindig megvannak. Köszönöm szépen, Maria Szúr következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Európai Unió a, a Trojka Görögországban egy memorandumot hajtott végre, és ezzel a munkakörülményeket radikálisan lerontotta. Másfelől pedig most itt az anyasági szabadságot akarjuk harmonizálni. És a jogalkotás jobbítása címén megint beleavatkozunk tagállamok belügyeibe. Tény, hogy a nőknek nem ugyanolyan a munkaerőpiaci esély, mint a férfiaknak. De ezt a gazdasági válság, amely egyes országokban sokkal erősebb, mint máshol, súlyosan befolyásolja 2013-ban Görögországban a GDP csökkent, és a szülések száma is jelentősen lecsökkent. A nők többsége jóval kevesebb gyereket kíván vállalni, mint akár csak öt évvel korábban a felmérések szerint. Gracias, presidente. El... Köszönöm, elnök úr. A tanácsnak föl kell oldani a padhelyzetet, az anyasági szabadsággal kapcsolatban, el kéne azon gondolkozni, hogy mit is jelent az európai integráció. Nem egyszerű a tanács helyzete, de hogyha hiszünk az EU-ban, akkor ezeket a témákat mindenképpen fel kell karolni. Anakronizmus, hogy a hatalmi struktúrákat inkább kívánja megőrizni a tanács, mint hogy problémákat oldjon meg. Nagyon sok problémára nem hajlandók választani. Nem a nők és az anyák problémájáról van szó. Azért van szükség erre a javaslat, azért van szükség erre a javaslatra, hogy a demográfiai válságból kilépjünk. Az alapjogokra is, is hatással van ez. A versenyképességünk is csökken, hogyha ezt nem hozzuk meg. Veszélybe sodorja mindenki számára a jobb jövőt Mennyibe kerül az egyenlőtlenség? Azt mondja a tanács, hogy a várakozások különbözőek, de mik a várakozási a tanácsnak? Hát ezeket nem ismerjük. Köszönöm szépen. Szárjanopulosz úr. Az irányelv és a nők munkavállalásával kapcsolatos politika megmutatja, hogy mennyire barbár módon járnak el a tagállamaink, hiszen itt is csak arra koncentrálnak, hogy csökkentsék a munkaerőköltségeket, a bérköltségeket, és mindezt tegyék a családi élet és a munka világa összeegyeztetésének örve alatt. Természetesen a nők elmehetnek majd szülői szabadságra, ez növeli a bérköltségeket, és ez nem tetszik a tagállamoknak. Görögországban most már nagyon történelmi mélypontra csökkent a születéseknek a száma, és sajnos az európai cselekvéstől sem várhatunk semmi előrelépést. Tényleges támogatásra van szüksége a nőknek, tényleges jogokra van szükségük, szükségünk van a sztrájkjog fenntartására, és mindezeken felül szükségünk van a fiatal családok eh, kisikló élet életének megsegítésére. Уважаеми господин председател, въпреки многобройните призиви на Европейския парламент през последните месеци за... Köszönöm. Az Európai Parlament többször felhívta már a tanács figyelmét arra, hogy újra kéne tárgyalni ezt az irányelvet, de láthatjuk, hogy ez semmire nem vezetett. Itt az ideje annak, hogy a tagállamok ellássák, eleget tegyenek a feladatuknak. Segítenünk kell azoknak a nőknek Európában, akik szülni akarnak. Az Európai Bizottság feladata, hogy egyensúlyt teremtsen a társjogalkotók között. Nem furcsa, hogy a jogalkotás, a jogszabályok ebben a témában az elmúlt húsz évben nem változtak. jobb normákra van szükség, valójában nem csak a nők egészsége forog kocká. Tudjuk, hogy nagyon súlyos demográfiai problémáink vannak, és ezért ösztönözni kell a szülést. Mindenképpen el kell fogadni ezt az irányelvet. Elnök, köszönöm szépen, Gerik úr, következő az utolsó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, minden hozzászólás, még a cseh képviselőasszony hozzászólása is, gyakorlatilag minden európai anyának, sok apának az arcul csapása. Mi a munka? A bölcsödében, az óvodában olyan dolgokért kapnak a nevelők fizetést, amit a nők térítésmentesen végeznek otthon miről beszélünk hogy szülői szabadságról? Hát azért ez nem szabadság, ez munka. Igazából meg kell teremtenünk a nőknek az igazi lehetőségét a választásra. Meg kell teremtenünk az újrakezdés lehetőségét. Kérdem a bizottságot és a tanács, hogy van-e bátorságuk az újrakezdésre? Van-e bátorságuk a dolgok újrafogalmazására? Van-e bátorságuk belátni azt, hogy itt munkáról van szó, nem szabadságról van szó? Van-e bátorságuk egy európai családstratégia kialakítására? Nem szabad, hogy veszteségként éljük meg a szülői szabadságot és azt kell, hogy mondjam, az Európai Parlamentnek nagyon is dolga, hogy ezt megértesse, hogyha a szülők fizetést kapnak a munkáért, akkor ez foglalkoztatásnak minősül, és ez az Empelő Szakbizottság eh, hatáskörébe tartozik. A szülők, eh, az anyák a demográfia területén, ami legfontosabb munkaerőink. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel lezárjuk a spontán hozzászólásokat. egy állásfoglalási indítvány született, amelyről holnap fogunk majd szavazni. Elnézést. Most meg a bizottság kap zárásképpen szót. Vagy megváltoztatta a véleményet a hallottak után? Proběhla, protože pro mě je... Eh, Köszönöm. Eh, vita eszmecsere számos inspirációt adott számomra, és egyben biztatást is kivettem a szavakból. És megpróbáltam belegondolni abba, amit mondanak. Itt ugye női jogokról szóló jogalkotás a tét. és az, hogy a gyerekvállalás hobbi, luxus, amit a nők megengedhetnek, vagy nem engedhetnek meg maguknak, vagy pedig gazdasági realitás is. Ha, és hogy a gyerekeket a nők csinálják, vagy a társadalom önfenntartásához szükséges dolog a gyerekvállalás. Nagyon sok nő évszázadok óta mindenféle ellenszolgáltatás nélkül neveli a gyerekeket, és minden gyerek felnevelése egy társadalomhoz hozzáadott érték. Valóban meg kell változtatni a hozzáállásunkat a kérdéshez. Ez nem csak a nők jogairól szól, ez a kérdés. Én minden területen próbálom a nők és férfiak közötti diszkriminációmentesség, egyenlőség elvét érvényesíteni, de nagyon kevesen hallgatnak rá, mert az úgynevezett nemi egyenlőségi kérdéseket mindenki soft témának tekinti, puha politizálásnak, és nem véletlen, hogy ennyi éve blokkolódik ez a dosszié. Mindig utolsó helyre kerül. Éppen azért kezdtünk új jogalkotásba, és ennek előfeltétele, hogy visszavonjuk az eredeti irányelvet, hogy valami történjék. Miért hallgatnak ránk jobban, hogyha gazdasági érvelést használunk a nők és gyerekek értéke kapcsán. Sajnos így van, de miért van ez így? Ez egy filozófiai kérdés, és ezekbe most nem tudunk belemenni, de még olyan érvelés is hallottam, hogy azért jó, hogy gyerekeket szülnek a nők, mert a gyerekek majd adózó állampolgárok lesznek. Milyen jó az államnak. Márpedig a család, a gyerekvállalás nem kizárólag munkaerőpiaci kérdés, bár van ilyen vonulata. Sok-sok aspektus kell tehát figyelembe venni. Minden lehetséges szempontot és érvet, és most ha ezt az irányelv tervezett szövegére vonatkoztatjuk, hát akkor két konkrét lehetőségünk van. Vagy megpróbáljuk ezt a 2008-as irányelvet átírni, Réna asszonyt idézen, még ez a szöveg is jobb, mint ö, egy nem létező szöveg, vagy a korábbi jogalkotás, tehát vagy lebutítjuk ezt, hogy a tanács is elfogadja, valamilyen minimál javaslatra, csak hogy legyen valami. A nők és anyák érdekében. Ez is egy legitim hozzáállás. De számomra biztosként lehet, hogy ö, ez könnyebb lenne, mint az, hogy valamennyi, vagy az ellenálló tagállamok hozzáállását megváltoztassam. Küzdök én ezért, de a tagállamok erősebbek. Meg lehet próbálni azt az utat járni, tehát, hogy egy alapszöveget alkotunk, ami talán átmegy a tanácson. A másik javaslata önöknek is az volt, és mi is fontoljuk, megfontoltuk ezt, hogy teljesen új szöveggel állunk elő. Amikor a bizottságnál elkezdtem a munkát, hatástanulmányt végeztettem arra vonatkozóan, hogy ez az irányelv hogyan hatott a foglalkoztatásra, és az a tanulsága a dolognak, hogy ennek az irányelvnek nincsen közvetlen pozitív hatása a foglalkoztatásra. 2008 óta sok tagállam ráadásul elfogadott olyan jogszabályokat, amelyek jelentősen javították saját hazájukban a nők és anyák helyzetét. Részben ez is oka lehet annak, hogy bár nem akarok a tanács helyett érvelni, hogy egyes tagállamok nem akarják ennek a témának az európai sítását. Ami egy ilyen új szöveg lehetőségét illeti, mindenképpen ambíciózus vagyok. Ehhez is ambíciózusan állnék hozzá. Két okból is, és két féleképpen is érvényesülne ez az ambícióm. Az én ambícióm abban állna, hogy az egész életciklusra vonatkozó jogalkotást alkossunk, és mindkét nemre vonatkozó családjogi kereteket, amely a férfiakkal épp úgy foglalkozik, mint a nőkkel, megadva a lehetőséget a férfiaknak, hogy azt a luxust élvezhessék, hogy otthon maradnak, és ők is neveljék a gyerekeket. Ez más alapra helyezné például a nyugdíjakról szóló vitát is. A magán és munkahelyi élet egyensúlyba hozása és a diszkrimináció elvének alkalmazása, valamint a sokféle családjogi keret egyeztetése egyszerre nagyon nagy kihívás, különösen, hogy még a definíciók sem azonosak tagállamonként, hiszen kulturálisan, történelmileg definiált számos fogalom. Jó magam is olyan országból származom, ahol sokan úgy gondolják, hogy ha túl hamar visszamegy a nőszülés után a munkába, akkor rossz anya. Máshol ennek az ellenkezője a kulturális hagyomány. Itt tényleg felmerül, hogy az Európai Bizottságnak mire van kompetenciája. De az biztos, hogy ha megosztott kompetenciákról beszélnénk, a nemek között és a szubszidiaritás elvét sem akarjuk megsérteni, akkor is létre lehetne hozni egy rugalmas keretet, amely egyfajta alapot szolgáltat, anélkül, hogy belenyúlna a tagállamok jogába. Elemezzük a helyzetet közösen kollégáimmal, Tyson asszonyjal közösen elsősorban, és Timmermans úrral is, egy Dombrovski úrral is egyeztetek ebben, hogy mit lehetne tenni. nem merek most semmilyen konkrét dátumot megfogalmazni, de azt remélem, hogy az idei év második felére elkészülhet egy specifikus javaslat, de legalább egy hatástanulmány. Remélem, hogy nem beszéltem túl hosszan, de nagyon fontosnak éreztem, hogy minden felvetésre reagáljak. És fontosnak tartom azt is, hogy önökkel továbbra is együttműködjek, látom önökben a motivációt, amely bennem is megvan, hogy valamit elérjünk, egyfajta társadalmi változást, amely az európai nők és anyák helyzetének javítása irányába hat. És nem csak az európai nők szempontjából, hanem az európai belső piac szempontjából is nagy haszon lenne. Köszönöm szépen, most pedig a tanács nevében Kálnyina Lukasevica asszony következik. Köszönöm szépen. Elég sokan kritizálták a mai vita alkalmával a tanácsod, ezért én nem tudok egyet érteni. Már több mint hét éve próbáljuk a támogatást megnyerni ennek a témának. A jelenlegi javaslat nem élvez támogatást, De ez nem jelenti azt, hogy mi nem szeretnénk elérni azt, hogy legyen megegyezés. Vannak olyan tagállamok, amelyek szeretnék azt, hogy megfelelő megfelelő fizetést kapjon az egyik szülő a szülési szabadság vagy a szülői szabadság alatt. Vannak olyan tagállamok is, ahol másfél évig otthon maradhat, vagy az anya, vagy az apa a gyermekkel. Mi elkötelezettek vagyunk az alap elvek iránt. A gond az, hogy nincs meg a támogatás a jogalkotási javaslat mellett. Úgyhogy nem kell ezt túl dramatizálni. A bizottság azt szeretné, hogy egy új javaslatot hozzon létre, amely alkalmasabb és modernebb. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Korradza Bilt asszonynak és Moren Sertjé asszonynak. Megköszönöm hozzászólásukat, álláspontjukat, akik, hiszen ők, önök arra szólítottak fel mikor hogy arra hogy hogy gondolkodjunk el azon, hogy nincs-e szükség egy modernebb megoldásra a szülési vagy a szülői szabadsággal kapcsolatban. Nem szabad vádaskodnunk. Az anyasági szabadságot nem elszigetelt kell vizsgálnunk, más intézkedések, például a rugalmas munkaidő, illetve a különböző gyermekgondozási lehetőségek mind ide tartoznak. Fontos az is, hogy a nők és a férfiak megosztják egymás közt a gyermekgondozásával járó feladatokat is. Ezeket a kérdéseket meg kell beszélnünk a modern társadalmakban. Nagyon sok jó példa is van. Ahhoz, hogy megszülessen a gyermek, ahhoz egy férfi és egy nő is kell. Miért csak az anyasági szabadságról beszélünk? Aggaszt, hogy milyen nyelvezettel szólnak erről a képviselők. Fontos, hogy a férfiaknak, a férfiak egyenlő joggal vehessenek részt a gyermekek nevelésében. És megragadnám az alkalmat, hogy arra felkérjen biztos asszonyt, hogy amikor az új javaslatot kidolgozza, akkor jó és modern javaslatot dolgozzon ki, ahol mind a két szülő megoszthatja a felelősséget, és közösen neveljék fel a gyereküket. Ez nagyon alkalmas lenne az EU-ban. Tisztelt képviselők! A tanács társjogalkotó egyértelmű a tanács véleménye jelenlegi javaslatról. Tehát választanunk, döntenünk kell, vagy nem tudunk megegyezni a mostani javaslatról, és ez még így marad 5 évig, vagy egy új javaslat alapján megegyezünk. A tanács meghozta döntését, várjuk a belátható jövőben a megegyezést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt hiszem, hogy mindkét fél hozzájárulhat ahhoz, hogy pozitív fejleménye és kimenetele legyen ennek a kérdésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen.